Az elnök. Megkezdjük, illetve folytatjuk az ülésünket. Kedves kollégák, a tegnap ülés jegyzőkönyve az elfogadott szövegek hozzáférhetőek, vannak kifogások ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincsen,